Az április 24-i ülés jegyzőkönyvét megkapták, van esetleg ezzel kapcsolatban megjegyzés? Úgy látom, hogy nincs, akkor a jegyzőkönyvet így elfogadottnak tekintem. Blokland úr, kész szó, tessék uram! Köszönöm szépen, elnök úr! királynő születésnapja Hollandiában az egész holland nép nagy nemzeti nép ünnepe, az orániai Vilmos királyi család származottainak ünnepe. Még mindig nem tudtunk felocsúdni ebből a sokból, hogy hogy lehet ilyesmit tenni, és kifejeztük a királyi család felé is az együttérzésünket, és köszönöm szépen, hogy az Európai Parlament nevében is ön megteszte ezt. Köszönöm szépen, Blokland kolléga úr! Kedves kollégák, az Európai Bíróság 2009. április 30-i ítélete során a C393 per 07-es Olaszország, Olasz Köztársaság Európai Parlament és a C908 Benjamino Donnici Európai Parlamenti ügyben döntést hozott tehát. Idézem, a 2007 per 21 REG Európai Parlamenti határozatot, amelyet 2007. május 24-én hoztak, amelyben felülvizsgálták Benjamin Nici mandátumát, ezt semmisnek nyilvánítjuk ezt a határozatot idézet bezárva.